Bonjour. Good day. Jó reggelt kívánok mindenkinek, minden kedves jelenlévőnek. Tegnap nagyon sűrű napunk volt, nagyon sok napi rendi pontot tárgyaltunk meg, és ma folytatjuk ezt a munkát hasonló szellemiségben. Ezek közül a napirendi pontok közül, amelyeket ma fogunk megtárgyalni, ezek közül ott van egy szavazás a 2010. évi költségvetéssel kapcsolatban, mégpedig a belügy és igazságügy területén ez a Libe Bizottság hatáskörébe tartozik. A szavazást 9 óra 30-kor, fél 10-kor kezdjük meg annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb számban tudjanak részt venni azon a képviselők. De az első napi rendi pontunk mára egy eszmecsere, egy első eszmecsere egy jelentéstervezetről, amelyet Renate Weber fog elővezetni, és ennek a témája a büntető eljárásokban előforduló joghatósági összeütközések megelőzése és rendezése. Ez a második alkalom, hogy az Európai Parlament tehát felkérték arra, hogy véleményt készítsen erről a kezdeményezésről, erről a jogalkotási kezdeményezésről, A végső szakaszban kértek fel minket arra, hogy ezt a véleményt elkészítsük. A keret határozattal kapcsolatban ez ugye a harmadik pillérbe tartozó téma. A parlamentnek kell ezért részt venni ebben a folyamatban. Úgyhogy most akkor hallgassuk meg a jelentést, amelyet Weber asszony fog elővezetni. Weber asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák, ez a határozat, kerethatározat meglehetősen kalandos életet folytatott eddig. Ugyanis különböző tagállamok kezdeményezték azt a cseh köztársaság vezetésével, amely akkor az Európai Unió elnöki posztját töltötte be. Egy jelentést készítettem, és ezután pedig a tanács foglalkozott ezzel, de egy teljesen más szöveget fogadott el, és arra kérte a parlamentet, hogy egy újabb konzultációt folytassanak. Ezért ez a magyarázat annak, hogy a kerethatározat újra a parlament elé került, ugyanis a mostani elnökség az új verzióról szeretne tárgyalni velünk. Ezzel a kerethatározattal kapcsolatban sokkal elnézőbb leszek, mint a, az Utrechti Egyetem büntetőjoggal foglalkozó bizottsága volt. A bizottság kérte fel őket a konzultációra. Ők egyszerűen azt mondták, hogy ezt a javaslatot vissza kell vonni, ugyanis semmilyen plusz nem jelent a témával kapcsolatban. Az igazság az, hogy ha megnézzük ezt a szöveget, a nagyon hosszú címen túl, az az igazság, hogy semmit nem találunk arról, hogy a joghatóság összeütközéseket hogyan lehet megelőzni. Ezt például a joghatóság kiosztásával lehetne megoldani és a kiosztás alapján meghozott döntésekkel. Ezért tehát nagyon nehéz megmondani, hogy a joghatósági összeütközéseket hogyan oldják meg ebben a szövegben. Ezért tehát az általam készített jelentés különböző kérdésekkel foglalkozik, amelyek javíthatják a szöveget, azt funkcionálisabbá tennék, és nagy részt azt a megközelítést fejezte ki, amelyet a Libe Bizottság az elmúlt években képviselt az emberi jogok védelménél, a gyanúsított, illetve a vádlott emberi jogainak tiszteletbe tartásával egyaránt. Hat nagyon rövid pontot szeretnék felvetni, ugyanis a jelentésben ezek a fő pontok. Először is, ahogyan elmondtam, a javaslat tervezet nem hozott létre semmilyen mechanizmust, amely valóban megoldhatná a joghatósági összeütközéseket, illetve az érdekellentéteket, hanem egyfajta konzultációs eljárást javasol, de ez nem lenne jogilag kötelező érvényű, jogilag kötelező érvényű határidőket nem állapít meg, ezért vettem magamnak a bátorságot, hogy ezt megemlítsem, de ezen túl ezen jelentés legfőbb hozzájárulása az az, hogy az Eurojustot igyekszik bevonni a folyamatba, abban, hogy az érdekellentéteket megoldja. Ugyanis azt hiszem, hogy a Eurojust az az ügynökség, amely a legmegfelelőbben tudna ilyen jellegű problémákkal szemben fellépni, nem csak azokon a területeken, ahol hatáskörökkel rendelkezik, mint például a határon átnyúló súlyos bűncselekmények, hanem valamennyi olyan területen, amely joghatósági összeütközéshez vezethet. Ugyanis, ha a kettős büntethetőség tilalmának elvét megemlítjük, még az sem elegendő, ahhoz, hogy biztosítsuk, hogy egy adott személyt nem fognak kétszer is elítélni, illetve eljárásba bevonni. A második pont pedig ahhoz kapcsolódik, hogy a hivatalosan vádlott személy megfelelő a lehető legmagasabb szintű figyelmet kapja. Ne csupán tájékoztassák arról, hogy lehetséges joghatósági összeütközés fordulhat elő, hanem a helyzetről is tudjon, és hogy fellebbezhessen az esetleges megoldás ellen. Ugyanis természetesen az ő jogairól van szó amelyek veszélyben lehetnek. Aztán pedig a hivatalosan vádlott személy esetében azt hiszem, hogy nagyon fontos lenne biztosítani, hogy az rávonatkozó adatok védett adatok, azt hiszem, hogy a javaslat ebben az esetben túlságosan homályos, ezért én biztosítani akartam, hogy az erre vonatkozó részletek csupán a vádlott nevére vonatkoznak, a címére és egyéb adatokra nem. Számos módosító indítványt fognak találni ebben a jelentésben, amelyek pontosítják, világosá teszik azt, hogy csak a bírói hatóságok kapjanak engedélyt arra, hogy joghatósági összeütközésekkel foglalkozzanak. Semmilyen más hatóság ne foglalkozhassék ezzel, csupán a bírói hatóságok, például egy bíró, egy vizsgálóbíró vagy egy ügyész. És ezt a nagyon rövid bevezetőt azzal fejezném be, hogy elmondom, hogy nagy kár, hogy ez a javaslat tervezet nem foglalkozik a negatív joghatósági összeütközés jelenségével. Azt hiszem, hogy a bizottságnak tennie kellene valamit ezzel kapcsolatban. Tegnap azok, akik itt voltak az ülésen, talán tudják, hogy a svéd igazságügyminisztert kérdeztem azokról az inkonzisztenciákról, amelyek e között a szöveg között, illetve egy másik tervezet között állnak fel. Ez a másik szöveg egyébként az eljárások átadására vonatkozik. Ez két külön kerethatározatot jelent, de azt hiszem, hogy inkább ki kellene egészíteniük egymást, ugyanis az eljárások átadása, büntető eljárásokról beszélünk, talán sokkal jobban meg tudná oldani a konfliktusokat az emberi jogok védelme esetében, az egy sokkal jobban megfogalmazott szöveg. Jó lenne tehát, hogyha a tanács megváltoztatná a szövegét, remélem, hogy ez lehetséges lesz. Azt hiszem, hogy a tanács igyekszik minél előbb elfogadni a szöveget, de úgy érzem, az nagyon fontos, hogy a parlament fogadja el ezt a véleményt az általam felvázoltak alapján. Így módon legalább egy üzenetet küldünk a tanácsnak arra vonatkozóan, hogy milyen megoldást találunk mi elfogadhatóan a joghatóság összeütközések megoldásában. Remélem, hogy a kollégák, a tanács és a bizottság képviselői is tudnának pontosításokat adni ehhez. Köszönöm. Köszönöm szépen, Weber asszony, köszönöm munkáját. Van-e megjegyzés ezzel kapcsolatban? Parancsoljon. Akkor följegyeztük. Lutford asszony, parancsoljon. Nem akartam az árnyék jelentéstevők elé ugrani. Szeretnék Renáténak köszönetet mondani a kiváló munkáért. Kíváncsi vagyok a Meyers Bizottság megjegyzéseire ezzel kapcsolatban. Ugyanis, ahogyan ő elmondta, azok a megjegyzések sokkal keményebbek, mint amit az előadó az imént említett. Szeretnék utalni arra, amit legutóbb említett, hogy egészen elképesztő, hogy nincsen konzisztencia e között a javaslat között, és az eljárásokról szóló javaslat között. Hát mit csinál a tanács, hogyha ez a konzisztencia nem létezik? Az Európai Parlament és ez a szakbizottság nyilvánvalóan nem tökéletes, de nagyon várjuk már a Lisszaboni szerződést, amely amelynek segítségével a büntetőjogi eljárások a jogalkotási eljárások hatáskörébe kerülnek, ez ugyanis hozzá fogja segíteni az EU-t ahhoz, hogy átláthatóbb legyenek a folyamatok, és rávonja a figyelmet az egyes problémákra. Nyilvánvalóan vannak problémák a végrehajtás területén, tegnap egyébként ezt hallottuk is a Eurojust képviselőjétől. És tudjuk, hogy siralmas a helyzet azon a területen. Tehát egészen pontosan a tanács munkájának mi a minősége, milyen minőséget jelent, hogyha képtelenek a konzisztencia felállítására. A képviselő asszonyt egyetemen támogatom azzal kapcsolatban, amit elmondott. Egyszerűen nevetségesen gyengék az egyes rendelkezések, például, hogyha megnézzük a 11-es módosítást, a tanács azt mondja, azt mondja, hogy túlzott késedelem nélkül kell válaszolni a megkeresésen. Mit jelent ez, hogy túlzott késedelem, vagy nem megfelelő késedelem, undue, Italy, uh, eh, undue delay? Olaszország például több év, éven keresztül nem válaszolt valami megkeresése, hogy a Eurojust-tól hallottuk, úgyhogy abszolút semmiféle határidőt nem említenek, meg kell mondani például, hogy 15 napon belül, ahogyan a képviselőasszony javasolja a jelentésében. Aztán pedig ott van a 14-es módosítás, ahol pedig azen rendkívül homályos megfogalmazás helyett, hogy hogyan kell eljárniuk a hatóságoknak, azt mondja, hogy a valamennyi tényezőt, amelyet fontosnak tartanak. Hát ennél homályosabban nem lehet mondani. Ráadásul Renáte a módosításában pedig pontosan szépen felsorolja, hogy mely tényezőket kell figyelembe venni ahhoz, hogy a joghatóságról döntés szülessen. És természetesen tökéletesen igaza van abban, hogy a Eurojust való konzultációt bevonja a szövegbe. ez nagyon konkrétan megemlítésre kerül, szemben a jelenlegi megfogalmazással, amely csak arról szól, hogy a konzultációkban nem szabad kizárni azt a lehetőséget, hogy a Eurojust képviselőivel konzultációt folytassunk. Hát micsoda szánalmas megfogalmazás ez. Mi az ördögnek van a Eurojust egyáltalán, hogyha nem fogjuk használni semmire, és nem tudjuk felhasználni arra, hogy a határon átnyúló együttműködést elősegítsék. Senki nem beszél arról, hogy a nemzeti jogot meg kell változtatni, hanem hogy a jogi rendszerek működjenek együtt egymással, dolgozzanak össze, annak érdekében, hogy a bűnözők ne szökjenek meg az igazságszolgáltatás elől egyre több jogszabály születik, egyre több adatot gyűjtünk, és az egyszerű, a legalapvetőbb együttműködés nem, egyáltalán nem létezik. A megfogalmazások, a rendelkezések nem eléggé feszesek, nem eléggé kemények, vagy pedig egyszerűen nem ültetik át azokat, és nem hajtják végre. Úgyhogy nagyon szeretném, hogyha elszámoltatnánk a tanácsot, elszámoltatnánk a tagállamokat az elmaradások miatt, és teljesen jogos, hogy Renate kiemelte az eljárási garanciákat. Ugyanis elképesztő, hogy a vádlott feje fölött döntenek, anélkül, hogy bevonták volna, és a vádlottnak pedig a bármilyen döntés ellen fellebezési lehetőséget kell biztosítani. Az elmúlt években jól megtanultuk magunk, hogy az eljárási garanciákkal kapcsolatban mit is szeretnénk, a svéd elnökséggel is tudatnunk kell ezt. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm, Latford asszony. Azt hiszem, hogy néhány egyéb képviselő még szeretne hozzászólni. A költségvetési szavazás 9 óra 30-kor kezdődik, úgyhogy emlékeztetném a képviselőket arra, hogy három percre szorítkozzanak. Több. Makovei asszonyt fogom szólítani most. Köszönöm szépen. Én árnyék jelentéstevő vagyok ezzel a jelentéssel kapcsolatban. A néppárt részéről nagyon röviden szólnék, tehát a kerethatározatban, a határozat tervezetben azt igyekeznek megelőzni, hogy ugyanazt a személyt párhuzamos büntetőjogi eljárás alá vonják különböző tagállamokban. És a nebiszin idem elvet, elvnek megsértését kívánják megelőzni, és megoldásokat találni olyan esekben, esetekben, ahol az eljárás megreked joghatósági összeütközések miatt. Nem szabad tehát megengedni, hogy a tagállamok ugyanazért a cselekményért ugyanazt az embert kétszer is eljárás alá vonják. Itt meg kell nézni azt is, hogy pontosan ki járhat el ezekben az esetekben, ki folytathatja le a nyomozásokat. Ezt szabályozni kell, Mégpedig úgy mondom, hogy először is biztosítani kell a hatóságok és a tagállamok közötti kommunikációt. Egyetértünk azzal kapcsolatban, hogy pontosabb megfogalmazásra van szükség, hogy a félreértést megelőzhessék, illetve olyan megoldásokat megelőzhessük, amelyek az igazságszolgáltatást megakadályozhatják illetve sértik az érintettek jogait. Egyetértek azzal kapcsolatban, hogy határidőket szabjunk meg, és kötelezzük a hatóságokat arra, hogy a határidőn belül adjanak választ megkeresésekre. Módosításokat fogunk beterjeszteni azonban. Arra törekszünk, hogy az igazságszolgáltatás hatékonyságát, illetve a perbefogottak nyomozatban résztvevők jogait biztosítsuk. Figyelembe kell vennünk, hogy a párhuzamos joghatóság vonatkozik a per előtti és a perben való eljárásra is. Főként pedig egy nyomozás kezdeti szakaszában nagyon fontos, hogy rendőrségi szinten megvalósuljon az információcsere. Ezt lehetővé kell tenni, és mindenképpen üdvözlendő ez a fajta megközelítés, hiszen mindenkinek, minden érintett személynek és az igazságszolgáltatásnak is az érdekében áll, hogy mindenkivel konzultációt folytassanak ebben a korai szakaszban. Itt akkor befejeztem, hiszen nagyon kevés az idő, úgyhogy módosítókat fogunk beterjeszteni a megállapított határidőn belül. Nagyon köszönöm, Makovai asszony! A Módosítások határideje egyébként szeptember 9-e, ezt egyébként a vita végén mondtam volna be. Olbrecht úr parancsoljon. Röviden. Nos, alapvetően a jelentés a megfelelő irányba halad, hiszen a polgárok egy egységes jogrendet szeretnének, most pedig a jogi standardok ugye eltérőek. Ezek ugyanis eh, fontos, hogy a gyanúsítottak számára hozzáférhetőek legyenek. Ide tartozik az is, hogy bizonyos eh, tagállamokban ugye magas színvonalúak a standardok, ezt nem szabad aláásni, és az, a kölcsönös elismerés is fontos, ez nem szabad, hogy eh, nem demokratikus legyen, de ugyanakkor egységes jogi védelmi standardokra van szükségünk, ezekre fontos, hogy a polgárok hivatkozhassanak. Ezt pedig csak akkor lehet biztosítani, hogyha közvetlen hozzáférést biztosítunk. Ide tartozik például az is, hogy nyelvi akadályok ne létezzenek, hogy a polgár jogok, illetve az adatvédelmi jogok, ezeket közvetlenül fel lehessen használni, és ez a javaslat az előttünk levő javaslat nem volt kielégítő, éppen ezért a jelentést most örömmel fogadjuk. Thank you. Nagyon köszönöm. Nincs további megjegyzés. Azt hiszem, az lenne a korrekt, hogyha meghallgatnánk most a svéd elnökség képviselőjét, illetve az Európai Bizottságét. Úgyhogy kérem Önöket, Asson Weber asszony a svéd elnökség képviseletében. Azt hiszem, hogy itt van. Igen, parancsoljon. Nagyon köszönöm, elnök úr. Nagy érdeklődéssel hallgattam ezt a vitát. És várjuk természetesen a parlament véleményét a joghatóság összeütközésekről, illetve az erre vonatkozó keret határozatról. Beszéltek arról, hogy ezen kerethatározat, illetve az eljárások átadásáról szóló kerethatározat közötti kapcsolat hogyan alakul. Tegnap a miniszter is szólt erről egyébként. Utalnék arra, hogy a miniszter szólt már arról, hogy milyen kapcsolat áll fenn e két kerethatározat között. Ezek összekapcsolódnak, de nem függnek egymástól. Ezért tehát kiválóan fognak működni, de nem kell feltétlenül ugyanazt az alkalmazási kört tekinteni, úgyhogy kiegészítik egymást. És ahogyan Latford bárónő kiemelte, nagyon fontos, hogy ezt a eljárási jogokkal kapcsolatos munkával is összekapcsoljuk. A svéd elnökség azzal kapcsolatban is várja egyébként majd a parlament véleményét. Úgyhogy várjuk a munkát, a közös munkát ezekkel a témákkal kapcsolatban. Köszönöm szépen, most pedig az Európai Bizottság nevében Andreas Ágárd úr. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a vélemény, illetve a jelentés tervezetére, amelyet részletesebben is egyébként meg fogunk vizsgálni, ami a kerethatározattal kapcsolatos javaslatot illeti. Általában a bizottság támogatja azt, de véleményünk szerint a javaslatot csak egy első lépésnek szabad tekinteni, az joghatósági összeütközések megoldása és megelőzése tekintetében. A bizottság tehát arra törekszik, hogy egy eh, sokkal részletesebb hozzáállást kövessen, de majd egy későbbi szakaszban fog erre sor kerülni. Köszönöm. Yes, again, Mrs. Bell. Igen, akkor Weber asszony kérem zárja le a vitát. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. A módosítások határidejét kell megállapítanunk, és együtt dolgoznunk az árnyék jelentéstevőkkel. Véleményünk szerint ez most az eljárás lényege. Ennyit tudnék elmondani. Elnök, köszönöm szépen, akkor emlékeztetnék arra, hogy a módosítások határideje szeptember 9-e, úgyhogy még mindig van néhány nap. még egy hét erre a munkára, hogy elérjük célunkat. Nagyon köszönöm. Yeah. As announced, there comes the time to proceed on the vote. Most pedig akkor következzék a szavazás költségvetési sorokról. Azt hiszem, nagyon keményen dolgoztunk annak érdekében, hogy most a szavazás megvalósulhasson valamennyi módosító indítványjal, de úgy tudom, hogy van egy eljárási szabály a házszabályunkban, amely nagyon bölcsen azt tanácsolja, hogy én magam, mivel én vagyok a jelentéstevő, engem neveztek ki jelentéstevőnek, a véleménytervezethez engem most fel fog váltani egy kolléga az elnökségből, úgyhogy most akkor szeretném Intveld asszonyt felkérni, hogyha készen áll, akkor vezesse le a szavazást, és nagyon köszönöm neki. Azt hiszem, hogy az első alelnök Bocsánat, akkor az első alelnöknek fogom átadni a lehetőséget. Yes, I got my voting card. Please, where do I do that? Ask all the members to insert their voting card. Can check. Yes. I've been reminded that arra emlékeztettek, hogy valamennyi képviselőt emlékeztessek arra, hogy a szavazókártyájukat helyezzék bele a szavazógépbe. Úgyhogy kérem, akkor ne felejtsék el, hogy használják ezt a szavazókártyát. Elnök úr, bocsánat, a régi kártyám a régi kártyám van itt nálam, de ez meg nem működik, úgyhogy kérem, vegye figyelembe, hogy a kollégáimhoz hasonló lesz a szavazatom. Diaz de Mére úr, tessék, parancsoljon. Igen, elnök úr, nekem ugyanez a problémám, mint Latford asszonynak, nekem is a régi kártyám van itt, úgyhogy úgy fogok szavazni, ahogy a frakcióm, úgyhogy kérem ezt, vegyék figyelembe, Buszuttil úr. Úgy tűnik, elnök úr, hogy nagyon sok képviselő nem hozta el a szavazókártyáját, úgyhogy kérem szépen, hogy a szavazatukat akkor is vegye figyelembe, még akkor is, hogyha a szavazást lezárta, egyéb esetben nem lesz ezzel kapcsolatban semmi probléma. Elnök, egy kis eljárási probléma merült fel, de azt hiszem, hogy ezzel együtt is sikerül majd le

Let's start. Uh, Kezdjük akkor a szavazást. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Jó néhány oldalból áll a szavazó lista, ahogyan azt láthatták, úgyhogy azt javaslom, ha a kollégák is egyetértenek, még valaki, Tehát, ha mindannyian egyetértenek velem, akkor azt javaslom, hogy blogban szavazzunk az összes olyan módosító indítványról, amely az EKT-t állítja vissza, 2010-es EKT-t, kivéve azon módosító indítványokat, amelyek esetében számos módosítást előterjesztettek. Ha ezzel egyetértenek, akkor átugorhatunk az ötös oldalra. Tehát kérem, kézfelemeléssel jelezzék, hogy egyetértenek-e azzal, hogy blogban szavazzunk. Igen, úgy tűnik, hogy egyértelmű a többség. A kérdés tehát az, hogy ki támogatja a költségvetési sorokat, amelyek az előzetes költségvetés tervezetet állítják helyre. Ez az ötödik oldalig terjed, tehát az összes költségvetési sorra vonatkozik. Ki szavaz mellette? Ellene? egy személy ellene, tartózkodás, egy tartózkodás, köszönöm. Akkor most az ötödik oldalra lépünk át. Méghozzá költségvetés hivatkozási sor 18.02.03.01. Ez az 56.56 libemódosítás. módosítás és a libe módosítást fogom megemlíteni, mert így könnyebb nyomon követni. Tehát 56-56-os libe módosítás az ötödik oldalon mellette kiszavaz. Ellene? Elutasítottuk. Következik az 56-52-es. Mellette kiszavaz. Ellene? Azt hiszem jobb lenne, hogyha akinek itt van a szavazókártyája használja, hiszen csak néhányan nem tudnak a szavazókártyával szavazni. Máskülönben ez így nagyon bonyolult lesz, akkor megnyitom az 56-52-es módosításra vonatkozóan a szavazást. Ki szavaz mellette? see anything. It's strange because, because the, the system. don't see anything. No, the Okay, 36. Um, 36. Nem működik, mégsem. We, we close, we close. Lezárom a szavazást, és akkor nézzük, mi a probléma. Tehát ez egy technikai szavazás volt, mert meg kell néznünk, hogy működik-e a rendszer. Now we go back and we to I, I have to start the vote. Tehát akkor ismételten el kell kezdenem, de az én gépem sem működik. Okay. I'm so sorry for this. Sajnálom elnézést nem egyszerű, tehát akkor meg kell számolnunk, mert túl sok gép nem működik ma. Tehát még egyszer, az 56-52-es módosítás mellett kiszavaz, 25-en mellette, kiszavaz ellene, Huszan ellene szavaztak. Van-e tartózkodás? Nincs tartózkodás, köszönöm. Akkor folytassuk. 56-43-as következik mellette. It's adopted. It's adopted. It's ado- Elfogadtuk. 25-en mellette, 20 ellene nincs tartózkodás, elfogadtuk tehát. 56-53-as, 56-53 mellette elutasítottuk. Ellene, mondja az elnök tartózkodás, elfogadtuk. 53-48 mellette. Okafogyottá válik, hogyha a 43-ast elfogadtuk. Ellene Elfogadtuk. 56, 64-es. Itt csak a megjegyzésekről kell szavaznunk mellette 17-en mellette, ellene. Elfogadtuk, vagyis elutasítottuk, mondja az elnökasszony. 56-58-as. Kérem, hogy tisztázza a kimenetelét is a szavazásnak. Tehát az 56-64-es esetében 20 szavaztak mellette, 20 mellette és 23-an ellene. Rendben a következő. Az 56-58-as mellette. Mellette. Ellene. Ezt egyértelműen elutasítottuk. Az 56-44-es esetében részenkénti szavazást kértek a számokra vonatkozóan. Tehát először is a számokról kell szavaznunk. Ha egyetértenek, hogy növeljük 2 millió euróval az itt szereplő 5 millió euró helyett a CA és PA. Ezt szavazásra bocsátom, mellette kiszavaz. Ellene. Ezt egyértelműen elutasítottuk. Következik. Elutasítottuk. Most következik az 5 millióra vonatkozó szavazás. Mellette ki szavaz? Ellene? Elfogadtuk. Most pedig a kommentárok mellette. Ellene? Ezt elfogadtuk. 56-12-es, ez okafogyottá válik. 56-66-os, itt csak a megjegyzésekről szavazunk, mellette kiszavaz.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 Elnök asszony, ha megengedi, akkor kérem, hogy a szavazás eredményét is ismertesse, hogy mindenkinek nyugodt lehet a lelki ismerete, hogy tudjuk a pontos adatokat is. Igen, tehát 20-22 arányban ezt elutasítottuk. Most pedig az 56-67-es következik. Mellette kiszavaz.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 26 27. 26 27. 26 I have. 26. And we 25. Yeah. 25 to 26. 20. 25-en mellette szavaztak, és 26-an ellene. Lassan haladunk akkor így. Nem tehetnénk valamit a technikával, mert miért vannak itt, miért van ugye a szavazókép egyszer nem működik? Yeah. Sorry? Otherwise we'll have to vote have Yes, thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném az aggályomat kifejezni, mert így egyik percről a másikra a 20-22-es arányú szavazás egyik percről a másikra 25-26 arányra változott, tehát azt hiszem, hogy még egyszer meg kellene próbálnunk mégis elektronikusan szavazni, és csak a plusz szavazatokat kellene megszámlálnunk azon esetekben, ahol ugye nem működik a gép. Egyetértek önnel, Kirkhope úr, elnök asszony, nem számolták a tartózkodást a legutóbbi szavazásoknál, azt mit persze meg kellene tenni, úgyhogy talán ez megmagyarázza eh, Buzutil úr aggáját, a legutóbbi szavazásnál például az arány változását, talán ez megmagyarázhatja. De szeretnék azért eh, haladni a szavazással, hogyha erre lehetőség nyílna. Sì, sì, no? Mi sembra che sia, ci sia passati nelle ultime due votazioni da 42 persone che avrebbero votato rispetto alle... Az egyik szavazásnál 42 szavazatról áttértünk 51-re, hirtelen 51-re nőtt a szavazatok aránya, úgyhogy itt óriási volt az ingadozás. Én nem hiszem, hogy 11 ember hirtelen berohant volna a terembe, hogy részt vegyen a szavazásban. A legutóbbi két módosító indítványra gondolok, amelyről szavaztunk. Én úgy gondolom, hogy ezen talán érdemes lenne elgondolkodni, hogy jól is tesszük ezt itt, mert lehet, hogy ez a korábbi szavazásokat is befolyásolja. We should try to check it elektronikusan akkor ellenőriznünk kellene, mert itt van ugye ez a két módosító indítvány, itt nagyon szoros az eredmény. Tehát akkor ellenőrizzük 56 ost és az 56-67-est. Ezt elektronikusan ellenőrizzük, tehát először az 56-66-osról szavazunk elektronikusan. Oké. Okay. Did you vote? Mindenki szavazott? Ha igen, akkor lezárom. Forty, okay. Forty-one. Now there are four, four, there are now 47 cards. 42 cards are working. Okay. We 47 szavazókártya van, de ezek közül csak 42 működik. És eh, a 42 szavazókártya közül 16-an mellette szavaztak, és 24-en ellene, úgyhogy most azokat kérdezzük, akiknek a szavazógépen nem működik, hogy kézfelemezéssel jelezik, hogy mellette szavaznak-e. I have a red light here. If your, if your light is red. Hogyha a zöld gomb világít, működik, ha a piros gomb működik, a világít, akkor nem működik, ez azt jelenti. Three votes, three votes in favor plus. Okay, so we have... Rendben, tehát 19-en mellette szavaztak, és kiszavaz ellene. Most kérem, akinek a gépen nem működik, jelezze kész felemeléssel, hogy ellene szavaz-e. Ketten szavaztak ellene, ez 26-ot jelent, 19-en mellette, 26-an ellene, és két tartózkodás, elnézést. Tehát az 56-66-ost elutasítottuk. Az 56-67-es következik. Kérem most erről elektronikusan szavazzanak. Megnyitom a szavazást. 56-67-es. Doesn't work. Oké, Okay, I... Lezárom a szavazást. és kérem, hogy kézfelemeléssel jelezzék, hogy ki az, aki a módosítás mellett szavaz, ha nem működött a gépe. Tehát 20 mellette. Kérem jelezzék, kik szavaznak ellene, azok közül, akiknek nem működik a gépe. And we have 28-an ellene szavaztak. Tartózkodás pedig nem volt, úgyhogy ezt elutasítottuk. Most következik az egyes kompromisszumos indítvány. Mellette ki szavaz? Ellene? Kitartózkodik? Rendben, ez egyértelmű többség, elfogadtuk. 56-68-as, csak a megjegyzésekről szavazunk mellette. Elektronikusan kellene folytatnunk, tehát kérem elektronikusan szavazzanak az 56-68-asról. Elektronikusan szavazunk.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 kiszavaz mellette, azok közül, akiknek a gépe nem működik. Hárman. Tehát 22-en mellette, összesen 22-en szavaztak mellette, kiszavaz ellene, 26-an ellene kitartózkodik, nincs tartózkodás, akkor ezt elutasítottuk. Az 56-14-es következik. Ki szavaz mellette? Elektronikusan kell szavazzunk. 56-14-es, elektronikusan szavazunk. Okay, we close the vote. Lezárom a szavazást. Kiszavaz mellette. It's clear, it's clear. Egyértelmű a többség, igen. 56-69-es következik. Kiszavaz mellette. Megint elektronikusan kell szavazzunk, tehát kérem, hogy elektronikusan szavazzanak. Azt hiszem, hogy arra kérném önöket, hogy akkor elektronikusan folytassuk a szavazást. Tudjuk, hogy hárman vannak, illetve ketten, akiknek, tehát összesen öt embernek van problémája a szavazógéppel, és akkor utána megkérdezzük ezen embereket is. Azt hiszem, hogy így megkönnyíthetjük a munkánkat. Tehát elektronikusan szavazzunk az 56-69-esről. Lezárom a szavazást. 17-en mellette, 26-an ellene nincs tartózkodás, ezt elutasítottuk. Szóbeli módosítás ez a szavazólista végén szerepel, mellette ki szavaz, elektronikusan szavazunk. Please vote. Kérem szavazzanak. A szóbeli módosítás. Okay. Okay, we can close. Can we close the... Lezárhatom a szavazást? Rendben, lezárom. 25-en mellette, 17-en ellene két tartózkodás elfogadtuk. 56-73-ast visszavonták, 56 16-os sokafogyottá válik, 56-78-as, elektronikusan szavazunk, kérem szavazzanak. I close the vote. Lezárom a szavazást, kettő szavazott mellette, 41 ellene nem volt tartózkodás, elutasítottuk. 56-19, megnyitom a szavazást. Hm? 41 41 mellette, 3 ellene nem volt tartózkodás, elfogadtuk. 56-79. Megnyitom a szavazást elektronikusan. Kettő mellette, 42 ellene nincsen tartózkodás, elutasítottuk. 56-54-es, a számokról kell csak szavaznunk, kérem szavazzanak. Igen, elektronikusan. Tizenhárom mellette 31 ellenem volt tartózkodás, elutasítottuk. 56-70, 56-71, bocsánat, mondja az elnök asszony. Please vote. Kérem szavazzanak. Excuse me, should this light be turned on? it's not turned on. No. Please vote. Kérem szavazzanak. Igen, akkor lezárom a szavazást. 23 ellene, 6 mellett elutasítottuk. 13 tartózkodás volt. 56-24. A szavazást megnyitom. Elektronikusan kérem szavazzanak. Yes, because you have this green light here. Okay. It's working. Now there are, It's, uh, 24 now. I close the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 41 mellette, 3 ellene. Nem volt tartózkodás. Nem kell szavaznunk a megjegyzésekről, ezt hallottam innen a kolléganőtől, úgyhogy az 5672-es következik, a szavazást megnyitom, elektronikus szavazás. Kérem szavazzanak! Lezárom a szavazást. 36 ellenek, 9 mellette nem volt tartózkodás, elutasítottuk. 56-27, a szavazást megnyitom. Okay, I close the vote. Lezárom a szavazást. 42 mellette, 3 ellene nem volt tartózkodás, elfogadtuk. 56-51, a szavazást megnyitom. I close the vote. Lezárom a szavazást. 41 mellette, egy tartózkodás, egy ellenszavazat. 56 56-61-es és 56-49-es megegyeznek, úgyhogy megnyitom, megnyitom a szavazást róluk, kérem szavazzanak. Don't, don't close yet. It's still what the people. Yes. Wait, wait, wait. No? Yes. Okay, 26 in favor, 17. 26 mellette, 17 ellene, egy tartózkodás. Elfogadtuk. 56-76-os jön. A szavazást megnyitom. This was adopted? Immediately. Okay, I close the vote. Lezárom a szavazást. 42 mellette egy ellene nem volt tartózkodás, elfogadtuk. 56-77. Lezárom a szavazást. 42 mellette nem volt tartózkodás, nem volt ellenszavadat, elfogadtuk. Az utolsó pedig 56-41-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 42 mellette nem volt ellenszavazat, két tartózkodás volt. Elfogadtuk. Nagyon szépen köszönöm az együttműködést mindenkinek. Emilio, je te laisse seule. Queridos colegas. Kedves kollégák, kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Talán tudják, hogy nagyon kevés az időnk, mert e pont után rögtön megkezdünk egy különleges együttesülést az gazdaság és Monetáris Bizottsággal, hogy a SWIFT rendszerről tárgyaljunk. Ezért megértést kérek mindenkitől, ugyanis most meg fogjuk hallgatni az EU terrorizmus ellenes koordinátorának beszámolóját. A tanács, illetve az Európai Tanács EU terrorellenes stratégiájáról szóló beszámolóját nagy érdeklődéssel fogjuk hallgatni, de vitára nem lesz lehetőség. Ezért tehát a szakbizottságnak azon képviselői, akik szeretnének kérdéseket feltenni a koordinátor úrnak, illetve megjegyzéseket tenni, észrevételeket, azt kérem, hogy tegyék meg írásban, ugyanis, ahogy említettem, e vita után azonnal a SWIFT vitára fogunk áttérni. Nagyon sok belső és külső Európai Unión belüli és kívüli szakértőt hívtunk meg arra a vitára, úgyhogy ott nagyon szigorúan kell tekintenünk az időt. Most tehát akkor szeretete üdvözlöm az EU terrorizmus ellenes koordinátorát, Zsölde Kerkovot, aki első alkalommal jött el ide, a Libe Bizottságba az Európai Parlament új ciklusa elején. Üdvözöljük őt itt, és sok sikert kívánunk feladatai ellátásában. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani meghívásáért. Nagyon fontos számomra, hogy szoros kapcsolatot őrizek az Európai Parlamenttel, illetve ezzel a szakbizottsággal egészen konkrétan. Teljesen egyértelmű okai vannak ennek, hiszen a terrorizmus elleni küzdelem, illetve annak megerősítése, megelőzése, természetesen számít az Európai Parlament szakbizottságának támogatására. Kulcsfontosságú tehát ennek a szakbizottságnak a tevékenysége és hatáskörei, főként pedig azt mondhatom, hogy korábban nagyon jó kapcsolatokat ápoltam Böpi úrral és Kavada úrral, Úgyhogy remélem, hogy ezzel az új szakbizottsággal is nagyon jól együtt tudok majd működni. Igyekszem röviden szólni. Sajnálatos módon nem tudunk most eszmecserét tartani, ezt nagyon sajnálom, de készen állok arra, hogy bármikor visszatérjek önökhöz, hogy az írásban beadott kérdéseikre válaszolhassak. nyári terrorista cselekmények, például Burgoszban illetve július végén Majorkán nagyon sok áldozatot szedtek, és nagyon jó francia-spanyol együttműködés jött létre ezen események, események után. <clears throat> A szélsőséges iszlamista terrorizmus továbbra is valódi és komoly veszélyt jelent az Európai Unió és a tagállamai számára, valamint az állampolgárai számára, amikor külföldre utaznak. Természetesen a londoni terrortámadások óta nem volt komoly terrortámadás az Unió területén belül, ezért hálát kell mondanunk a titkos szolgálatoknak többek között. Ugyanakkor jelentősen csökkent a veszély mértéke. Ennek következtében nyáron a készültség szintjét az Egyesült Királyság csökkentette. Ugyanakkor az Európai Unió egyszerre jelent, jelenti a terrorista szervezeteknek a célpontját és a toborzás helyét. A terrorizmus fejlődése egyfajta felkelés függ össze. Pakisztán természetesen mindenkinek eszébe jut, de itt van, még gondolni kell Jemenre, Szára, a francia elnök beszélt erről egy diplomáciai beszédében, és gondolnunk kell a nehéz gazdasági helyzetben lévő országokra is. Számos országban az alkaida nagyon aktívan működik. Így például a Magreb országokban, a Mezopotámiában és más országokban is. Számos európai Pakisztánba és Afganisztánba utazik kiképző táborokba. Számuk sajnos nem elhanyagolható. Szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy 2008. novemberében az olasz rendőrség két franciát tartóztatott le, amint illegálisan csempésztek be, illetve juttattak be az országba embereket. Ezek az emberek az Alkaidához tartoztak, és Franciaországban, valamint az Egyesült Királyságban terveztek terrorista cselekményeket végrehajtani. Az egyikük egy szíriai származású francia imám volt, és a másik egy belga, aki egy internetes honlapot működtetett, és a dzsihádra szólította fel az embereket. Ezeket az üzeneteket főként Afganisztánba és Irakba szántam. Letartóztatások történtek tehát Olaszországban, francia állampolgároké, akik Belgiumban telepettek le, valamint terrorista cselekményekre készültek Pakisztánba, illetve Afganisztánban szólították fel az embereket a dzsihádra. Mindezek az események jól szemléltetik azt, hogy milyen mértékű a veszély, és milyen mértékű intézkedéseket hoztunk. És a napi munkámban próbálom ezeket a jelenségeket vizsgálni, illetve próbálunk a lehető legjobban működni. Azért, hogy a lehető legjobb eredményeket érjük el az önök munkája nagyon fontos, és az önök szakbizottságának a munkája nagyban hozzájárul ehhez a küzdelemhez. Felkértem a, bizot, a tanácsot arra, hogy az információ gyűjtés és, megoldás, és megosztásra létrehozzanak egy közös stratégiát. A Libével már igen szoros együttműködésünk volt már a választások előtt, és nem hiszem, hogy ez a választások után most meg fog változni. Viszont sajnos, mivel nem volt eddig egy közös stratégiánk, nem tudtuk, hogy mennyire, meddig kívánunk elmenni az adatok gyűjtésében, éppen ezért kívántam a Stockholmi programban egy új javaslattal előállni, miszerint beszélnénk az Európai Parlamenttel arról, hogy egy közösebb hozzáállást alakítsunk ki. Az Europol és az Eurojust végre szorosabbra fűzte az együttműködést. A Check the Web programban összeadtuk az internetes adatainkat, ez a munka már jól halad a radikalizáció és a toborzás, ez a, ezek azok a területek, amelyeken a legnehezebb az előrelépés, nyilvánvaló okokból. Most megpróbálunk ennek a területnek is lendületet adni egyfajta kísérleti programokkal, és ez lesz a megelőzési programunknak a középpontja és a legjobb gyakorlatokat megosztjuk majd az összes tagállammal. Ha jól tudom, 6-7 tagállam van, Svédország és Belgium már nagyon jó tapasztalatokat szerzett a e területen. Hollandiában a helyi hatóságok is nagy munkát végeznek ezen a területen. Ez egy igen fontos pont, itt tudunk, helyi szinten tudunk a lehető legjobban küzdeni a radikalizáció ellen. Egyfajta deradikalizációra van szükségünk, azaz a radikalizáció visszaszorítására. Németországban az internet kérdésével foglalkoztunk, majd az Egyesült Királyságban a médiával, illetve a kommunikáció területén foglalkoztunk a legtöbbet. A harmadik pont, amit most kifejtenék. Nagyon sokat foglalkoztam ezzel az elmúlt hónapokban. A stabilitás egy biztosítására egy nagyszerű eszközt fogadtak el nemrégiben, amely a harmadik országokat stabilizálja, és így próbálja a szélsőséges mozgalmakat, illetve a terrorizmust visszaszorítani. Ez a rész nagyon jól halad, ennek nagyon örülök. Tudom, hogy nagyon érzékeny e, ez a kérdés, de úgy gondoljuk, hogy a e, fejlesztési és együttműködési program e, forrásait jobban fel kellene használni arra, hogy visszaszoríthassuk a terrorista cselekményeket. Így ezt láthattuk a Száelben, láttuk, hogy Mauritániában is nagyon rosszul halad a helyzet, és el kell érnünk azt, hogy a nyugat-afrikai helyzet, ahol a kábítószer komoly problémát jelent, Tudjuk, hogy a Latin Amerikából származó kábítószer Nyugat-Afrikán halad keresztül, és a másik gócpont területén is nagyon aktívan kell fellépnünk a bizottság az új programja segítségével segítheti Pakisztánt, hogy egy klasszikusabb módszerrel az állam, a rendőrség segítségével hatékonyabban lépjen fel a terrorizmus ellen. Hasonló lépésekre számítunk Jemenben is. A terrorizmus finanszírozásáról, valamint a biztonsággal kapcsolatos kutatásokról szeretnék még néhány szót szólni az interneten keresztül küzdenünk kell a terrorizmus minden formája ellen, a biológiai, illetve kémiai jellegű terrorista cselekmények ellen is. Milyen választ kell az Európai Uniónak adnia az Európai Unió területén letelepedett terroristákkal szemben. azon terroristákkal szemben, akik nem Európában hajtják végre a terrorcselekményeiket, viszont itt toboroznak, és itt fejtik ki a propaganda tevékenységüket. Egy másik eh, téma, amiről szeretnék beszélni, eh, Guantanamo. 2008-ban egy jelentésemben azt eh, arra kértem a tanácsot, hogy nagyon gyorsan lépjen fel, annak érdekében, hogy a Guantanamo-i tábort zárják be. És láthattuk azt, hogy az új elnöknek a lépése igen gyors és határozott volt. Szeretünk volna egy paradigma váltást, a háború paradigmájától elkívántunk fordulni, és talán egy kicsit túlzott, de azt mondanám, hogy az Európai Unió paradigmáját szerettük volna elfogadtatni, ahol a megelőzés és a rendőrség van inkább előtérben egyfajta információs hálózatot kívántunk létrehozni, tárgyalásokat kezdtünk az Egyesült Államokkal. A főtitkárság tehát tárgyalásokba kezdett, melynek keretében belül az Amerikai Egyesült Államok biztonságát próbálták javítani, és ezen keresztül az Európai Uniós államoknak a biztonságát is, akik a Schengeni térség tagjaim. Nem csak azt kívántuk, hogy a Guantanamo-i tábort bezárják, hanem azt szerettük volna, hogy az Amerikai Egyesült Államok százszázalékosan megváltoztassa a hozzáállását a terrorizmushoz. az amerikai elnök eskütételekor hallhattuk azt, hogy más álláspontot, illetve más megközelítést fogadott el ő is, és másképpen közelítette meg a humanitárius kérdéseket, valamint a klasszikus jogi kérdéseket. Júliusban Washingtonban jártam, és elmagyaráztam az európai álláspontot, és azt, hogy milyen új paradigmára lenne szükség. Valószínűleg Báró úr már beszélt erről önöknek, hogy kívánjuk a transatlanti kapcsolatainkat új alapokra helyezni beszélni fognak majd délután a SWIFT-ről is, és itt is látni fogják azt is, hogy az Európai Unió álláspontja változott. Sokkal partneribb lett a kapcsolatunk, sokkal inkább hallgatunk a másik igényeire. Egyrészt a személyes inform- adatoknak a védelme területén, ugyanakkor elmélyítettük a terrorizmus elleni küzdelemben hozott intézkedéseinket is. Remélem, hogy lesz majd egy külön ülés, amelynek során lesz majd alkalmam arra, hogy részletesebben beszéljek önöknek ezekről a kérdésekről. Köszönöm. Soy consciente tisztában vagyok azzal, akár csak a bizottság többi képviselője is, hogy a terrorizmus ellenes küzdelem egy felettébb érzékeny kérdéskör, amely prioritást élvez a tagállamokon belüli és az Európai Parlamenten belüli vitában is. Ahogyan a terrorizmus ellenes koordinátor emlékeztetett bennünket arra, úgy terveztük, hogy 10 óra 30-kor egy közös bizottsági ülést tartunk a Libe szakbizottság, illetve a Gazdaság és Monetáris Bizottság között, méghozzá úgy, hogy az Econ szakbizottság elnöke Sharon Bowes is társelnöki szerepet tölt itt be. Kérném tehát a képviselők megértését. Szeretném, hogy a kérdéseket halasszák el. Minden bizonyal vannak kérdéseik, amelyek felmerülnek az ismertetés kapcsán, amelyet a terrorizmus ellenes koordinátortól hallhattunk, és azt javaslom, hogy a következőképpen járjunk el. A szakbizottság tagjai között kiosztjuk az előadás leíratát, és így írásban feltehetik majd a vonatkozó kérdéseket a terrorizmus ellenes koordinátor irodájához és ezen kívül felkérjük arra, hogy de Kerkhoff úr folytassa a jövőben is a bizottság következő ülésén velünk ezt a párbeszédet, amire terveink szerint szeptember 29-én és 30-án kerül sor, amennyiben de Kerkhoff úr rendelkezésre tud állni jó lenne, ha akkor folytatnánk a vitát, illetve a párbeszédet, amely minden bizonyal nagy érdeklődésre tart majd számot körünkben. Mert ha most megnyitnánk a vitát, akkor lehetetlené válna az, hogy sort kerítsünk arra fontos tanácskozásra, amelyet most majd az ECON szakbizottság képviselőnek jelenlétével szeretnénk megtartani, illetve azon hatóságok, azon képviselők jelenlétével, akiket ugye meghívtunk a SWIFT témájában. Itt nem csak magáról a SWIFT vállalatról van szó, hanem a különböző hatósági képviselőkről is az Európai Unióból, illetve egyes tagállamokból, amelyek különös figyelmet szenteltek ezen dossziénak. Most tehát azt javaslom, hogy tartsunk egy 5 perces szünetet, amíg bejönnek az Ekonszak Bizottság képviselői, tagjai, illetve az elnökasszony, és ezt követően rögtön folytassuk a napi rendet a SWIFT megvitatását, amelynek során itt lesz a koordinátor is. Köszönöm. Thank you so much. Tisztelt kollégák! Mindannyian nagyon örülünk annak, hogy ezt a közös bizottsági ülést megtarthatjuk az ECON szakbizottság tagjaival együtt, és természetesen én nagyon örülök annak, hogy társ elnök lehetek az ECON bizottság elnökével együtt, Sharon Bowles asszonyjal együtt, Nagyon fontos ez az ülés. A célunk, hogy megvitassuk az EU-USA közötti ideiglenes megállapodást az új SWIFT rendszer hatálybalését követően. Minden bizonyal emlékeznek arra, hogy július 22-én itt ebben a bizottságban járt Barró biztos úr, és ismertette velünk a különböző technikai és egyéb aspektusokat ezen új rendszer vonatkozásában, amelybe ugye az Európai Parlament is bekapcsolódott. A tárgyalások jelenlegi állása pedig, nos, az a cél, hogy az EU és az USA közti megállapodást megújíthassuk, és ez két részre bomlik. Az ülésünk első része nyilvános lesz, és lesz egy második rész is, amely viszont zárt ajtók mögött zajlik majd. Ez pedig azt jelenti, hogy csak és kizárólag a parlament képviselői, illetve az engedélye rendelkező tisztviselők lehetnek itt jelen a második részen. E célból pedig meghívtuk az ülésünkre jó néhány hatóság képviselőjét, ők hozzászólnak majd a vitában, és ezt követően megnyitjuk a vitát a képviselők előtt is. Először a SWIFT képviselője tájékoztat bennünket azon változásokról, amelyek eh, a struktúrával kapcsolatban történtek, ezt követően pedig a Belga Adatvédelmi Bizottság elnöke jön el hozzánk, és ismerteti velünk a 2005-ben született döntéseket, amely által a hatóságok a szerver információihoz hozzáférhetnek. Ezután pedig a terrorizmus ellenes koordinátor Gilles de Kerkhoff kap szót, és az ülésünk második részében, a zárt ajtók mögött zajló ülésen vitát tartunk a bizottság képviselőivel. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy a tanács által választott jogalap a bizottság javaslatából kiindulva, ez még mindig a harmadik pillér. Ebben az esetben pedig még akkor is, hogyha ugye a szerződés a tanácsot felhatalmazza arra, hogy konzultáljon a parlamenttel, ez nem kötelezettsége a tanácsnak, és nem is élt eddig még ezzel a lehetőséggel. Ami azonban az Európai Parlamentet illeti, mi a belső szabályzatunk értelmében tehetünk kezdeményező lépéseket, és a tárgyaló felekhez ajánlásokat fogalmazhatunk meg, még mielőtt sor kerülne a megállapodás lezárására. Éppen ezért úgy döntöttünk, remélhetőleg ugye a jelentés alapján, hogy az elkövetkezendő napok során az elnökök értekezletén is felvetjük ezt a témát. Köszöntöm tehát az ECON bizottság tagjait, illetve Sharon Bowles asszonyt, akinek meg is adom a szót, még mielőtt megnyitnánk ezt az ülést. Köszönöm szépen. Igazából nincs szükség arra, hogy különösebben sok mindent hozzátegyek az elhangzottakhoz, hiszen jó lenne, ha elkezdenénk a vitát. Mindössze arról szeretném tájékoztatni a képviselőket, hogy ez egy olyan kérdéskör, amelyet kezdetétől fogva figyelemmel követtem, még a legutóbbi törvényhozási ciklus során, és a feladatom az volt, hogy azon aspektusok szempontjából vizsgáljam meg a témát, amely az ECON bizottság szempontjából lényegesek. Azt hiszem, hogy aggájainkat messze menőleg figyelembe vették, és ha jövőbe tekintek, úgy gondolom, hogy az egyik leglényegesebb kérdés számomra az, hogy jogbiztonságot teremtsünk még mielőtt bármilyen megállapodás is kikerekedik a folyamatból. Jogbiztonságot az intézmények, illetve a kormányok között, de úgy gondolom, hogy fontos a jogbiztonság megteremtése a kereskedelmi szervezetek számára is. Tekintettel arra ugye, hogy sohasem tudhatjuk, hogy vajon ez egy precedenst teremte más esetek szempontjából, a pénzügyi szolgáltatási ágazatból, ugye az adatcsere szempontjából. Ennyit szeretnék hozzátenni, és azt hiszem, hogy akkor átadnám a szót az elnök úrnak. Köszönöm szépen, Bózasszony. Most pedig akkor a SWIFT képviselőnek adnám meg a szót, Lázaro Campos úr. Azt hiszem, hogy ő már itt van, igen. Kérném, hogy akkor 5 percben adjon nekünk tájékoztatást. Úgy tűnik, hogy számos képviselő már jelentkezett. Nagyon sok képviselőt meghívtunk, úgyhogy jó lenne, ha elkezdenénk. Jó reggelt kívánok! Először is szeretnék López Aguilar és Bózasszonynak, az elnököknek köszönetet mondani a meghívásért a SWIFT nevében. Tudom, hogy a mai vita elsősorban EU-USA megállapodás szempontjából a javaslatokra helyezi a hangsúlyt, hogy egy új SWIFT rendszert hozzunk létre. Ugyanakkor szeretnék már most rámutatni arra, hogy a mai vita nem a SWIFT-ről szól, hanem arról szól, hogy az Európai Unió hogyan kíván együttműködni az USA-val a terrorizmus ellenes témákban. A SWIFT egy olyan fél, amelyet érint ez a vita, de nem lenne szabad sem kihagyni, sem pedig más bánásmódban részesíteni, mint egyéb más európai vállalatot. Az itt megvitatott kérdések egyetemes fontosságúak az európai polgárokat, vállalatokat, illetve az európai és a globális pénzügyi rendszert is érintik. Az európai hatóságok szeretnének az USA-val, az USA pénzügyminisztériumával a terrorizmus ellenes harcban együttműködni, és információt megosztani, beleértve ugye a SWIFT adatokat. Tudomásunk szerint ugye a SWIFT új rendszerének életbe léptetése egy katalizátor volt a jelenlegi tárgyalások szempontjából. Ez az új rendszer pedig az év végén lesz operatív, 2007 végén kezdődött. Számos intézkedés született akkor a rendszerkapacitás növelése érdekében, hogy az ügyfelek igényeire jobban reagáljunk, az adatvédelmi agályokat is figyelembe véve. Most pedig a SWIFT, illetve az azóta született intézkedések, ezeket a hatóságok is támogatták, a 29-es cikk bizottsága, illetve a belga adatvédelmi bizottság, valamint a bizottság által kinevezett képviselő. A SWIFT tudja azt is, hogy a hatóságok egyesült kell, hogy teremtsenek a magánfelek aggályai, illetve a nemzetbiztonsági kérdések között a SWIFT, nyilván ugye egy magán kézben levő vállalat, és mindig arra törekedett, hogy megtegye minden szükséges lépést annak érdekében, hogy a célokat el lehessen érni. A pénzügyi rendszerben részt vesz a SWIFT, és egy hálózatot alakít ki. A pénzügyi rendszerben számos országban részt vesz. A globális pénzügyi rendszer részét képezi, és a pénzügyi üzenetek biztonságát kívánja alátámasztani. Ez nagyon fontos volt mindig is, de most főleg, amikor ilyen turbulenciáknak van kitéve a nemzetközi pénzügyi piac. A terrorizmus ellenes célokhoz az adatok felhasználása szempontjából az lenne a kérésünk, hogy ne sodorjuk veszélybe az állampolgárok adatainak védelmét, a jogi keretet biztosítani kell, amelyen belül ugye a vállalatok működnek, illetve egyenlő feltételt kell teremteni, megfelelő versenyhelyzetet az európai vállalatoknak, beleértve ugye a SWIFT-et is. Ahogyan az már elhangzott, a SWIFT egy magánvállalat, amely körülbelül 9000 bankot, központi bankot és biztosító vállalatot kapcsol össze 109 különböző országban. A SWIFT-et felügyelik a központi bankok, a G10 központi bankjai rendszeres rendelkezésre állnak az adataink, és ez üzleti tevékenységünk központi részét képezi. Ezért nagyon nagy befektetéseket eszközönünk a biztonságba, illetve az ellenálló képességbe. Egyidejűleg a hálózatukon két operatív rendszer működik, és két különböző kontinensen működünk, az egyik ugye az amerikai kontinens, a másik pedig Európa. A szolgáltatásainkat a legnehezebb feltételek mellett is rendelkezésre állítjuk, és javítunk a helyzeten úgy, hogy egy harmadik operatív központot is létrehozunk Svájcban, illetve két feldolgozó zónát hozunk létre, az egyiket az USA-ban, a másikat pedig Európában. Ez pedig lehetővé teszi majd számunkra, hogy az Európán belüli adatokat az USA-ban is rendelkezésre lehessen bocsátani, ez pedig megfelel az európai adatvédelmi aggályoknak ez az opció más EU ország, nem EU országok előtt is nyitva áll. Emlékeznek minden bizonyal arra, hogyan ezt az elnök is megjegyezte, hogy a legutóbbi alkalommal, amikor a SWIFT egy közös meghallgatáson részt vett, ez 2006. októberében történt, és akkor a vita főleg a kötelező amerikai pénzügyi, pénzügyminisztériumi kitételekre vonatkozott, az USA-ban tárolt adatokra. Most pedig azért vagyunk itt, hogy az EU javaslatait megvitassuk arra, hogy hogyan lehessen az ugyanilyen amerikai pénzügyminisztériumi programban az adatokat védelemben részesíteni. Szükséges a jogbiztonságot garantálni a magánvállalatoknak, mint amilyen a SWIFT is. Biztosítékokat léptettünk életbe a program keretében belül, és itt a következőket említeném meg. Ezek most bevált gyakorlatként ismertek a keretben. Ugye a program védett, célzottak a felkérések, és az egész program ellenőrzésnek van alávetve. Ami a hatály korlátozását illeti, nem mindenfajta információ van alávetve a, mm, a rendszernek. Vannak olyan információk, amelyek, amelyek ellenőrzésnek vannak alávetve az amerikai pénzügyminisztérium nem fér hozzá az összes SWIFT-ben tárolt adathoz, ahogyan ezt megjegyeztem, csak célzott tranzakciókról van szó, és csak célzott kereséseknek megfelelően konkrét és folyamatban levő terrorizmus ellenes nyomozások esetén férhetnek hozzá bizonyos információkhoz. Ellenőrzésnek van a rendszer alávetve, és független eh, auditálási eh, cég, független ellenőrző cég ellenőrzi ezeket az adatokat. Az európai és amerikai hatóságok eh, megállapodásának értelmében ezen biztosítékokat nem szabad kockára tenni. Az utóbbi években pedig ugye a Belga Adatvédelmi Bizottság is megerősítette azt, hogy jogszerűek a SWIFT tevékenységei az adatok feldolgozása szempontjából, és örvendünk ennek a megerősítésnek, amelyet a belga hatóságoktól kaptunk. És ugyanígy a jog alapot is megerősítették. A különböző érintett felek tisztában vannak a felelősségükkel, és érdeklődéssel állapítottuk meg azt, hogy európai mechanizmusokat kívánnak létrehozni, hogy a SWIFT-hez hasonló rendszerek jöjjenek még létre. Végezetül pedig, és elnézést kérek, hogy kicsit több mint 5 percet vettem igénybe. Ahogyan azt már megjegyeztem, tisztában vagyunk azzal, hogy a hatóságok egyensúlyt kell, hogy teremtsenek a terrorizmus ellenes tevékenységek, illetve az adatvédelem között. Tudjuk és egyetértünk azzal, hogy a magánszektor, amelybe ugye a SWIFT is tartozik, együtt kell, hogy működjön a közszférával ezen cél elérés érdekében. Arra várunk a magán a közszférától, hogy támogasson bennünket a jogbiztonság megteremtése szempontjából, a e, nagy kihívásokat támasztó gazdasági környezetben pedig fontos, hogy egyensúlyt és egyenlő feltételeket teremtsünk a e, vállalatok számára. Ugyanolyan elbánásban kell, hogy részesítsék a hatóságok a magánvállalatokat. A központi bankok és egyéb bankok fontos, hogy továbbra is bizalommal viszonyuljanak irányhoz, irányunkba, mert mi vagyunk a legmegbízhatóbb üzenetkezelő e, rendszer. 1993-as megalapításunk óta ez így van, és nem szabad, hogy ez veszélyeztesse a versenyhelyzetünket. A SWIFT hatásköre korlátozott, ugye a keresések célzottak, és az elmúlt három évben hozott intézkedések során tovább fokoztuk a személyes adatok, ügyfeleink adatainak védelmét, és ez kulcsfontosságú a rendszer javítása szempontjából. A biztosítékok pedig a jelenlegi vitában sem szabad, hogy meg, nem szabad ezeket megkérdőjeleznünk. A különböző régiók és térségek közti megállapodások pedig nem szabad, hogy veszélyeztessék a helyzetet. Új megoldásokra azonban szükség van, meg kell erősíteni az adatvédelmet, és a jogbiztonság állandó kell, hogy maradjon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Campos úr, ahogyan említette, nagyon rugalmasak vagyunk az idő kezelésében, de azért mindig megkérjük a felszólalókat, hogy ha lehet, tartsák magukat az időkorlátokhoz, mert máskülönben nem fogjuk tudni időben befejezni az ülésünket, ami terveink szerint fél egykor kell, hogy lezáruljon. Most pedig eh, Willem de Bokeler kapja meg a szót, ő a Belga Adatvédelmi Bizottság elnöke. Parancsoljon öné a szó. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. A SWIFT esettel 2006. június 25-én kerültünk szembe, amikor a New York Times feltárta, hogy a személyes adatok nagymértékű feldolgozása folyik a pénzügyi tranzakciókon keresztül. Mindenféle európai állampolgár adatairól van szó, és az európai, illetve belga hatóságok egyáltalán nem tudtak erről a helyzetről. 2006. szeptemberében pedig a belga adatvédelmi hatóság első véleményét adta ki erről az esetről, és akkor pedig azt látta, hogy nagy probléma, nagy ellentmondás volt, egyrészt az amerikai jogszabályok, másrésztről pedig az európai jogszabályok között. A, például az adatvédelmi jogszabályok ellentétben álltak a két kontinens között, és a SWIFT vállalat pedig két jogalkotási, illetve jogi dinamikával került szembe. Ezek nem voltak egyensúlyba egymással. Konzultáció folytán feltártuk, hogy kétség nem fér hozzá, hogy az európai, illetve a belga jogszabályokat, jogrendet kell alkalmazni, kétség nem fért ehhez. De ami nagyon nagy jogi problémát jelentett először felelősségi körök tekintetében az, hogy ki felelős, kinek kell ellenőriznie ezeket a lépéseket, és ki felel azért, hogy ezt az információt megadja az európai tranzakciókról az amerikai hatóságoknak. A második véleményben pedig ezek a dokumentumok egyébként a terem bejáratánál megtalálhatók. 2006. decemberében egy kérdést kellett választatnunk a belga kormány részéről, hogy mit tehetnénk a belga állampolgárok, az európai állampolgárok adatai védelmének tekintetében, akik nek jogukban áll, hogy az európai jogrend védje őket. Legyünk őszinték, itt csak egyetlen megoldás lehet, és ez nem belga megoldás, hanem európai. Abban a pillanatban mi voltunk azok, akik kezdeményeztük, hogy megoldást találjunk együttműködés terén, ez lehet egy szerződés vagy bármilyen más megoldás, megfelelve az amerikai és az európai hatóságoknak. Üdvözöltük az előrelépéseket, levélváltás történt a képviseletek között, illetve magasrangú személyeket neveztek ki, és aztán egy vizsgálat is megindult. De ez még csupán a kezdet. Aztán pedig egy harmadik vélemény született, 2008. decemberében, tehát tavalyi év során, december 9-én pedig egy eljárás sikerült lezárnunk, a SWIFT együttműködésben. Itt pedig kiemeltük, és ezt megerősíthetem egyébként, hogy a SWIFT vállalat komoly intézkedéseket tett, hogy bizonyos kockázatokat megelőzzön, javítsa a személyes adatok védelmét, és biztosítsa, hogy valamennyi egyén megfelelően gyakorolhatja jogait. Szerintem ez az utolsó mondat, tehát hogy mindenki megfelelően gyakorolhassa jogait, az adatvédelmi jogokat elsősorban ez különösen fontos, ugyanis a SWIFT vállalat pozitívan fogadta azt a döntést, hogy a vállalat felelősségi köreit korlátozzák. Azt hiszem a két legfontosabb következtetés, illetve a tanulság, a lecke, amelyet meg kell tanulnunk, az az, hogy a magánvállalatok képtelenek egyedül felvenni a versenyt ezzel a kockázattal. Ugyanis nemzetközi szabályozásra és ellenőrző mechanizmusokra van szükségük, és nagyon fontos, hogy Európa jogalkotó szervként alapvető jogok védelmét biztosítsuk ebben a mai világban, ahol az információ szabadsága, illetve az információ nagyon szabadon áramlik. A második pedig, szintén nagyon fontos következtetés, az, hogy az első feladatunk belga adatvédelmi hatóságként, illetve európai adatvédelmi hatóságként az, hogy a polgárok jogait védjük. És azt hiszem, hogy ez nem egy megtanulandó lecke, hanem ez, hanem ezt figyelembe kell venniük önöknek is az új jogi keret tekintetében, Európa és amerikai közötti együttműködés tekintetében, hogy ne tévesszük szem elől az emberek jogainak tiszteletben tartását. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és köszönöm szépen, hogy betartotta a felszólalási időt. Most pedig akkor Peter Hastings úrnak fogom megadni a szót, aki az Európai Adatvédelmi Biztosság vezetője. 5 percet kap parancsoljon. Először is szeretném elmondani, hogy az Európai Bizottság konzultációt kért tőlem a kilátásba helyezett nemzetközi megállapodás tekintetében az Egyesült Államok és EU között a SWIFT-ről, és ide júliusban válaszoltam is erre, a parlamentnek és a tanácsnak is elküldtem a megjegyzéseimet. Ezek a megjegyzések egy tárgyalási mandátumra vonatkoztak, amely szintén egy titkos információnak tekinthető. Tehát döntéshozatali folyamat nem lett nyilvánosságra hozva, de a fő iránymutatásokat azért össze tudom foglalni az önök számára. Ezek kívül emlékeztetnék arra is, hogy a SWIFT rendszerében való változás, amely a jelenlegi tárgyalásokat is beindította, ezt üdvözölte az Európai Adatvédelmi Hatóság, hiszen ennek az volt a célja, hogy az Európából származó adatokat az európai hatások ellenőrzése és joghatósága alá vonja. Ez pedig biztos, biztosítja, hogy az alapvető jogok, tehát a magánélethez való jog, illetve a személyadatok védelméhez való jog érvényben lesz. Azonban a PNR az, ad, az utaslista, utasnévlista esettől különbözően a megállapodásra irányuló javaslat olyan adatokra vonatkozik, amelynek semmi területi kapcsolata nincsen az, EU, az Egyesült Államokkal, hiszen ez EU-n belüli pénzügyi tranzakciókra vonatkozik, nem pedig az EU és az USA közötti pénzügyi tranzakciókra. Tehát júliusi megjegyzéseimben aggájaimat fejeztem ki azzal kapcsolatban, hogy megállapodás szükségességéről szóltam ebben, illetve arányosságában. Például a magánélet megsértésével kapcsolatban, amelyeket, amelyre láttam utaló jeleket ebbe a megállapodásban és úgy gondoltam, hogy a terrorizmus finanszírozása elleni intézkedések szerepeltek ebben a megállapodásban, de a jogalapot megkérdőjeleztem, ugyanis az első pilléren alapultak korábban az ilyen irányú intézkedések. Azonban jelen pillanatban fontosnak tartom biztosítani, hogy a tárgyalások megfelelően figyelembe veszik az Európai Uniós adatvédelmi biztosítékokat, hiszen ezek az európai alapvető jogokat foglalja elsősorban magába, és ez kell alapját szolgáltassa az EU-USA megállapodásnak. Európai joghatóság alá tartoznak ezek az adatok, és biztosítani kell, hogy nem csupán arra korlátozzanak, korlátozódjanak, amit elfogadhatónak találunk. A megállapodásnak tartalmaznia kell és pontosítania kell nem csupán magát az adatcsere mechanizmusát, hanem az alapvető jogok tiszteletben tartását, főként pedig a személyi adatok védelmét, de az európai szabályoknak megfelelően. Hadd emlékeztessek arra, hogy az alapjogok tiszteletben tartása a magánélet védelmét és a személyi adatok védelmét biztosítja, és egyéb jogokra és érdekekre is kihatással van. Tehát ezen háttér mellett szeretném kiemelni különösen a következő négy alapvető elemet és biztosítékot. Először is szükséges biztosítani, hogy az, hogy az adatkérések meg törvényesek legyenek és arányosak legyenek az Egyesült Államok részéről, és konkrétan kiválasztott adatokról legyen szó, tehát meg kell vizsgálni, hogy valóban szükség van -e ezekre az adatokra, és az EU jogszabályoknak megfelelően kell megnézni, akár bírói engedélyezést is szükségessé tehetünk. Ez egy alapvető fontosságú elem, és amennyire tudom, ez még nem eléggé pontos a megállapodásban. Úgyhogy talán az EU-USA megállapodást, hogyha a kölcsönös jogi segítségnyújtással megnézzük, talán ez fontos lehet. Aztán pedig a jogorvoslati mechanizmusokra gondolok, és a kompenzáció lehetőségére, hogyha törvényellenes adatszolgáltatás történik. Megfelelő bírói jogorvoslatra van szükség. Ezt utolsó mencsvárként lehetne alkalmazni, aztán pedig az adatvédelmi követelmények, amelyek az irányelvben és a kerethatározatban is szerepelnek, de egy általánosabb követelmény is meg kell valósuljon az alapvető jogok tiszteletben tartásával kapcsolatban, és ezt pedig az EU esetjoga is biztosítja például a Kádi eset ezt a nagyon határozott üzenetet küldi. Tehát jogorvoslati mechanizmusokat kell világosan megállapítani az megállapodásban, nem csupán az adatszolgáltatásban érintett személyeknél, hanem a SWIFT-nél is, amelynek lehetőséget kell biztosítania biztosítani arra, hogy európai bíróságokhoz fordulhasson. Aztán pedig a harmadik, a nemzeti hatóságokkal való adatmegosztást korlátozni kell, és ugyanazon feltételeknek kell alávetni, mint amelyek a tanács kerethatározatában szerepelnek a személyes adatok védelméről. Ugyanis paradox lenne, hogyha megengednénk, hogy az EU harmadik országbeli hatóságoktól egy puhább, enyhébb rendszert fogadna el, mint a saját nemzeti hatóságaitól. És a negyedik és utolsó pont pedig az EU adatvédelmi hatóságainak felügyelete, amelyek a SWIFT adatfeldolgozásáért felelnek, illetve a pénzügyi intézmények és egyéb érintett intézmények nem szabad, hogy korlátozódjanak ezen megállapodás által. Az EU adatvédelmi rendszere itt különösen fontos szerepet vállal, ugyanis az adatszolgáltatásnak kitett személyeket megfelelően védi. Ebben a kontextusban pedig szeretném kiemelni, hogy rendszeresen felül kell vizsgálni az eseményeket, a történéseket, az eredeti megállapodásoknak, tárgyalási irányelveknek részét képezték ezek, és nagyon szívesen rendelkezésre bocsátok még további részleteket a vitában, hogyha szükség van rá. Köszönöm szépen, Hastings úr, mondja az elnök. Most pedig a tárgyalásban résztvevő európai intézményeket fogjuk szólítani. Jonathan Fall urat kérem a bizottság részéről igazságügyi és belügyi főigazgatót. Köszönöm szépen, elnök úr, elnökök. Nagyon röviden megpróbálok, megpróbálom elmagyarázni, hogy mi történt a korábbiakban, mi történik most, és mit szeretnénk a jövőben látni. ma, holnap és holnap után, ha mondhatom így. Ma a helyzet a következő. Azután, hogy nyilvánosságra hozták, hogy az amerikai pénzügyminisztérium mit tett, ahogyan azt a belga adatvédelmi hatóság is feltárta, hirtelen egy nagy problémával szembesültünk, ugyanis adatokat, európai polgárokról szóló adatokat adtak ki az, Euró- az amerikai hatóságoknak, és senki nem tudott erről az amerikai hatóságokon és az érintett vállalatokon kívül. És az adatvédelmi szervezetek illetve az európai közvélemény nagyon aggódott, teljesen jogosan. Az Európai Bizottságot felkérték legmagasabb szinten. Nemzeti vezetők például, főként pedig egy miniszterelnök, aki ennek a parlamentnek most képviselője, felkérte a bizottságot, hogy lépjen közbe, és próbálja meg megtalálni a megfelelő módját annak, hogy kibékítse egymással a törvényben előírt adatvédelmi követelményeket és egy külföldi ország adatvédelmi szabályait, elkerülve, hogy egy, az érintett vállalatok nehéz helyzetbe kerüljenek, illetve bizonytalan helyzetbe. Ezt meg is tettük egyébként, és teljes körű információt biztosítottunk a parlament számára is Különböző intézkedésekről tárgyaltunk és állapodtunk meg az amerikai kormányjal, szerintünk ezek kielégítőek. Ezeket megfelelően megvizsgálta Brügier bíró, aki egyébként majd elmondja később, hogy milyen munkát végzett, mivel találta szembe magát, és eddig pedig ennek az alapján jártunk el. De azt hiszem, hogy ez még egy kielégítő megállapodás nem hivatalos megállapodás, hogyan, de kielégítő. Nagyon különböző eltérő körülmények között született meg ez a megállapodás, ugyanis a SWIFT határozat, hogy realokálja az, adat, az egyes adatait az Amerikából az Európai Uniós területre ez a döntés született meg. Ez a helyzet, tehát tisztában vagyunk azzal, hogy különösen kényes jogi kerettel kell dolgoznunk ezen a területen, ugyanis jól lehet ma a legjobb, legmeggyőzőbb jogi elemzés alapján azt látjuk, hogy ez a harmadik pillérbe tartozó téma. Nagyon remélem, illetve reméljük a bizottság részéről, hogy a Lisszaboni szerződés jóvá hagyják, a pilléreket lebontják, és már egy különböző eltérő jogi rendszer lesz érvényben, főként egy olyan jogi rendszer, amely a parlamentet jobban bevonja munkában. Tehát egy ideiglenes problémával állunk szemben, ez pedig az, hogy a máról hogy jussunk el a holnapig. Oly módon, hogy egy nemzetközi megállapodást biztosítsunk, amely lehetővé tenni a SWIFT számára, hogy teljesen törvényes tevékenységét folytathassa, illetve a bankok számára is biztosítsuk, hogy folytathassák a rendes munkájukat. Ezt nagyon gyorsan meg kell tennünk, ugyanis a SWIFT-tel kapcsolatos határozat határozatért nem vagyunk felelősek, de a tényekkel szembe kell néznünk valahogy. A tanács egyhangulag támogatta a döntésünket, illetve javaslatunkat. Különböző tárgyalási kritériumokat javasoltunk, egy nagyon rövid távú átmeneti megállapodásra vonatkozóan ez lehetővé tenni egyébként a megfelelő adatvédelmi biztosítékokat, és kétség kívül ezekkel még fogunk foglalkozni, illetve a megfelelő felügyeleti mechanizmusokkal. Ez pedig addig fogjuk megtartani ezt a megállapodást, amíg meg nem születik egy új, hosszú távú megállapodás, remélhetőleg minél előbb, amikor a Lisszaboni szerződést jóvá hagyták. Én az Európai Bizottság részéről, illetve Jacques Barrault alelnök úr részéről biztosíthatom önöket arról, hogy ha, illetve amikor a Lisszaboni szerződés érvénybe lép, a bizottság egy új mandátumra irányuló javaslatot fog a tanács elé terjeszteni, hogy a Lisszaboni szerződés alapján kössünk meg egy új megállapodást, és ebbe pedig a parlamentet is teljes mértékben belevonjuk. Nagyon fontos emlékezni arra, hogy ez a terrorizmus ellenes küzdelemről szól, nem csupán az Egyesült Államok biztonságáról, hanem a mi biztonságunkról is, a mi tagállamaink, a mi területünk, a mi polgáraink biztonságáról. Az információ, amelyet a megfelelő, de nagyon korlátozott feltételeknek megfelelően átadják az amerikai pénzügyminisztériumnak, ezeket elemzik, majd pedig szükséges esetben a tagállami nemzeti hatóságoknak is rendelkezésre bocsátják. Ezt nagyon hasznosnak találják a hatóságok egyébként, hogy a terrorizmus elleni küzdelmet biztosítsuk itt Európában is. Nem csupán Amerikának teszünk szívességet ezzel, hanem a mi érdekeinket is szolgálja. És ahogyan Campos úr is kiemelte a SWIFT részéről, nagyon fontos a jogbiztonság biztosítása. Nem szabad megengedni, hogy a vállalatok bizonytalan helyzetbe kerüljenek, és nem tudják, hogy ne tudják, hogy most európai jogszabályoknak, vagy a harmadik ország jogszabályainak kell megfelelnie. Hiszen egy okos, e, erre szolgál az okos, felnőtt érett tárgyalás, illetve megállapodás, amely alapján fogunk majd dolgozni a jövőben, és ez pedig biztosíthatja a terrorizmus elleni küzdelemben szükséges információáramlást. Köszönöm. Köszönöm szépen, Fól úr, mondja az elnök, és most pedig az első forduló után, illetve végén az európai elnökség képviseletében Henigen úrnak fogjuk megadni a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a tisztelt képviselőknek is. Fol főigazgató úr nagyon sokat szólt arról, amit én is el akartam mondani, úgyhogy nagyon röviden fogok szólni, 5 percnél rövidebb időt fogok felhasználni, így nyerhetünk egy kis időt. Amit szerettem volna hozzátenni az elhangzottakhoz, az az, hogy amit elnökségként végeztünk, tettünk, természetesen még nem dolgozunk olyan hosszú ideje, mint a bizottság. Júliusban kaptuk meg a mandátumunkat, illetve júniusban elnézést, ide júniusban a mandátum tervezetről a tagállamokkal és a tanácssal július során tárgyaltunk, és talán tudják, hogy Svédország és a svéd elnökség nagyon komolyan foglalkozik az adatvédelemmel és a magánélet védelmével, ez ugyanis nagy hagyományokra tekint vissza Svédországban. Ezért úgy döntöttünk, hogy elfogadjuk azokat a pontokat, amelyeket az Európai Adatvédelmi Biztos Hustings úr jelentése tartalmaz, tehát ez a mandátum, amelyet júliusban fogadtak el, tartalmazza ezen pontok nagy részét, amelyek Hustings úr jelentésében szerepeltek. És elmondhatom azt is, hogy jól lehet. Tárgyalások most is folynak, Szeretném tájékoztatni ezt a szakbizottságot arról, hogy a megállapodás, illetve a mandátum tanácsbeli elfogadása után július végén, július vége óta két tárgyalási fordulót tartottunk az amerikaiakkal, és a tárgyalások folytatódnak szeptember során. Ennek az a célja, hogy lezárjuk a megállapodást a lehető leghamarabb és minden bizonyal a svéd elnökség ideje alatt. Svédország és a svéd elnökség hasonlóan a bizottsághoz azt reméli, hogy megváltozik a szerződéses alap, tehát, hogy érvénybe lép a Lisszaboni szerződés a lehető leghamarabb. A svéd elnökségnek ugyanis az a fő célja, hogy tárgyalásokat kezdjen, de már egy új állandó megállapodásról, az Európai Parlament teljes körű szerepvállalása mellett, és ahogyan Fó főigazgató úr említette, jelen pillanatban egy ideiglenes megállapodást kötöttünk maximum 12 hónapig lesz érvényben ez a megállapodás. Még egy rövidebb időszakról is beszélhetünk, és remélhetőleg még a 12 hónap letelte előtt fel lehet váltani azt egy állandó megállapodásokkal. E célból tehát a svéd elnökség vitát folytat a bizottsággal arról, hogy a bizottság hogyan látja a jövőt remélhetőleg az új Lisszaboni rendszer keretein belül. Fol igazgató úr említette, hogy Baró alelnök úr részéről ez még valószínűleg a svéd elnökség alatt fog megvalósulni. Szeretnénk tudni, hogy mikor kerül erre sor, ki fog tárgyalni. Tehát ezeket a vitákat a bizottsággal együtt fogjuk lefolytatni a svéd elnökség alatt. Ennyit szerettem volna mondani. És a kérdések vannak, még később válaszolok. Köszönöm szépen, köszönöm, mondja az elnök. A szakbizottság kilenc képviselője jelentkezett, és az európai koordinátor, terrorellenes koordinátor Zsilde Kersavúr is hozzá szeretne majd szólni, úgyhogy kérem őt, hogy öt percben szólaljon fel, és aztán pedig megnyitjuk a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek. Terrorizmus ellenes koordinátorként szeretnék most felszólni, felszólalni. Csupán talán másképpen fogom elmondani azt, amit Jonathan Fall mondott. A TFTP egy nagyon értékes eszköz a kezünkben a terrorizmus ellenes küzdelemben, nem csak az Egyesült Államokban, hanem Európában és az Európai Unió tagállamaiban is. Az európai államok számára nagyon hasznos ez a rendszer, úgyhogy sürgősen fenn kell tartanunk ezt a rendszert. Az amerikai Egyesült Államok szigorúan tiszteletben tartotta az elveket, illetve azokat az elveket, amelyeket közösen már megtárgyaltunk. A harmadik pont. A szerkezet váltással a kapcsolataink egyensúlyi pontja megfog, megváltozott. Ugyan erről már beszéltünk. A múltban az adatok az Egyesült Államokban voltak, most Európában, és így egyfajta partneri kapcsolat alakult ki és így még hatékonyabban férhetünk hozzá a rendszerhez. A negyedik, a 20, az Európai Unió szerződésének a 24. illetve 36. cikkére támaszkodó megállapodás jön létre. A múltban a kapcsolatok csupán unilaterálisan voltak kinyilvánítva az Egyesült Államok által egy kiegyensúlyozott és igényes rendszerre van szükségünk, amelyben az adatokat megfelelőképpen védjük. Természetesen szükség van arra, hogy az adatvédelem szintjén javítsunk az Amerikai Egyesült Államok és az, Európa, és az Európai Unió között. Miután Hastings urat meghallgattuk, szintén nagyon fontos arról beszélni, hogy gondolkodnunk kell arról, hogy milyen keretben fog ez a rendszer működni. Egyfajta jogi keretet kell létrehoznunk, amely a kölcsönösségre alapul, valamint a kölcsönös megállapodásokra. Várjuk, hogy a Lisszaboni szerződés életbe lépjen, és ez alapján tudunk majd a jövőben tovább lépni hogy fenntartjuk-e a jelenlegi rendszert, vagy egy európai TFTP rendszert hozunk létre. Köszönöm. Emlékeztetném valamennyi képviselőt arra, hogy még egy zártülésünk is lesz, és akkor is lesz lehetőség majd a vitára. Legalább 12 képviselő kért szót. Úgyhogy szerintem most már le kellene zárnunk a listát, és aztán pedig azt javasolnám, hogy minden képviselő két percben szólaljon fel, és ezt igyekezzen betartani. Sőt, mi több, másfél perc inkább az lenne a legbiztosabb. Úgyhogy azt javasolnám, hogy nagyon röviden szólaljanak fel. Lambrini diszúr parancsoljon. Thank you, Mr. President. Thank you to all. Köszönöm szépen mindenkinek. Másfél percben négy pontot szeretnék megemlíteni. Jonathan Fall elismerte, lényegében azt mondta, hogy az EU a biztonságát kiszervezi az Egyesült Államokba. Az EU nem maga vizsgálja a SWIFT adatokat, hanem elküldjük az amerikaiaknak, és még hálásak is vagyunk azért, hogy Miután megvizsgálták, tájékoztatnak minket arról, hogyha problémát találnak. Hát kérdezném, hogy ezt milyen jogalapon teszik meg. Aztán a második kérdésem. Második kérdés. A SWIFT képviselője nagyon világossá tette, hogy nagyon szigorúan korlátozták az Egyesült Államok számára az adatokhoz való hozzáférést, ugyanis csupán a terrorizmus elleni küzdelemben lehet ezt használni. Hát nem csodálatos, hogy most jobb hatalom kiegyensúlyozottság történt, ugyanis az nekünk sokkal szigorúbb biztosítékaink vannak. A kérdésem az, hogy ezekben a tárgyalásokban legalább ezek a hozzáférési biztosítékok tiszteletben lesznek-e tartva, mert ha ez nem valósul meg, akkor miért örülünk annak, hogy ez a megállapodás nagyobb hatáskört ad nekünk, hogyha egy magánvállalat sokkal jobban tud tárgyalni, mint az egész EU az Egyesült Államok kormányával. A harmadik kérdésem pedig, a svéd elnökségre vonatkozik. Nagyon tiszteletben tartom őket, de az alapjogokkal kapcsolatban aggájaim vannak. Azt említették, hogy nagyon tiszteletben tartják a magánélet védelmét, illetve az alapjogokat. Azt kell mondanom, hogy nagyon sok vita hangzott el az ITA ellenőrzéséről, felügyeletéről, és azok, láttam jó, tehát az internet vizsgálatával kapcsolatban, ez ellenőrzésével kapcsolatban jogszabályok születnek a jövőben, és ezeket pedig valószínűleg svéd törvények alapján fogják elfogadni. Intveld asszony másfél perc. Igyekszem megtenni minden tőlem telhetőt, de azt hiszem, hogy a parlamenti képviselőknek joga van arra, hogy megha- feltegyék kérdéseiket, mint hogy előadásokat hallgassanak. Kérdezem, hogy először a kormányok meghatár, miért nem azt teszik, hogy meghatározzák, mire van szükségük, és utána pedig az állampolgárokat megkérdezik arról, hogy mi a véleményük erről. Itt az információ rendelkezésre állásáról van szó elsősorban, és itt a politika mosással kapcsolatban Lambrinidis kollégával értek. A jogalapról szóltak néhány szót, úgy tűnik, hogy különbség van a parlament és a tanács jogi szolgálatának véleménye között, és azt ajánlanám ennek a szakbizottságnak, hogy egy külső szakértőt kérjünk fel, például az alapjogi ügynökséget. Szerintem ez már megtörtént egyébként, hát ez a demokrácia szépsége. A PNR esetében a tanács felkérte az alapjogi ügynökséget, hogy véleményt bocsásson ki. Harmadik pedig azt hiszem, hogy valamennyi dokumentum és valamennyi ülés, amely ehhez a témához kapcsolódik, legyen nyilvános. És szeretném tudni, hogy miért van zárt ülésünk, ki kérte ezt. És azt hiszem, hogy a dokumentumokat és nyilvános nyilvánosságra kell hozni, nem csupán egy biztonságos teremben a képviselők számára, hanem valamennyi polgár számára, ugyanis valamennyi polgár magánéletéről van szó. Az emberek, akik ezeket a kéréseket, adatkéréseket megvédik, hogyha semmi rejtegetni való lyuk nincsen, akkor miért nem hozzák nyilvánosságra? Hát ugyanezt kérdezem önöktől is. Néhány hónapon belül remélhetőleg a Lisszaboni szerződés hatályba lép, és több demokratikus kontroll lehetőségünk lesz. Ha az Európai Bizottság valóban elkötelezett a demokrácia mellett, akkor ezt a mandátumot miért nem hozták nyilvánosságra, és miért nem terjesztették a nemzeti parlamentek elé? Köszönöm. Michel. Köszönöm szépen, Michel úr. Je vais être très bref parce que ma collègue Nagyon rövid leszek, mivel a kollégám eh, feltette az én kérdéseimnek néhányát is. Úgy gondolom, hogy ennek a vitának az elején nem szabad eltorzítanunk a társadalomnak a képét, amelyben a lehető legjobb